God morgon och eh, varmt välkomna till dagens utskottsmöte. Och vi åter... Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! Folytatjuk a vitát. Szeretnék mindenkit eh, igen melegen üdvözölni, és eh, különösen a meghívott szakértőinkhez fordulok, akik um, akik 9 és 11 óra között mint külső szakértők a nők és férfiak egyenlőségét előmozító Európai Uniós szakpolitikák hozzájárulása a fiatalkori bűnözés elleni küzdelemhez témáról fognak értekezni, beszélni. Van erről egy saját munkadokumentumunk, amelynek szerzője Anna Záborska. Sajnos egy kis változás van a programban, a kiosztott programban. Sajnos Christian Pfeiffer professzor, aki az első meghívott szakértőként szólt volna hozzá. Sajnos nem tudott eljönni ma, mert valamilyen gondja volt. Arra kérem, hogy ezt eh, a kis eh, változtatást vegyék tudomásul. De ezt leszámítva remélem, hogy a kiosztott programot tudjuk folytatni, és így Záborszka asszonynak, az előadónknak adnám meg a szót, aki a munka dokumentumát bevezeti, majd pedig átadjuk a szót a meghívott szakértőknek. Egyébként a közös vitát eh, várjuk, és most Záborszka asszonynak adom meg a szót. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák, kedves szakértők, Szívélyesen üdvözlöm Önöket saját magam nevében is ezen a meghallgatáson. A témánk a fiatalkori bűnözés és az európai szakpolitikák hozzájárulása a nők és férfiak egyenlőségéhez, és ezen belül az említett témánk elleni küzdelemhez. A munkadokumentumban több kérdést tettem föl. Például megkérdezem a szülőktől, tudják-e, hogy jelen pillanatban hol tartózkodik a gyermekük? Valamint a politikusoktól megkérdezem, hogy ami a nők és férfiak számára biztosított lehetőségeket illeti hozzájárulnak-e a fiatal bűnözés elleni harchoz, és hogyan erősítik a szülők felelősségét. A Nőjogi Bizottság már az előző mandátum során is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és 2007-ben a Bateli jelentést fogadta el a parlament. A nők befolyása, hatása a társadalomra és a fiatalok közösségére. Hasonló meghallgatást szerveztünk, és nagyon sajnálom, hogy Fejfer professzor, aki néhány évvel ezelőtt részt vett ezen a meghallgatáson, a mai ülésünkre nem tudott eljönni. A fiatalok bűnözése, az erőszakos cselekmények fenyegető jelenséget képeznek. Már egész fiatal gyermekek részt vesznek ebben, és látjuk, hogy a bűnözésben részvevők száma növekszik. A tulajdonlás, a tulajdon elleni bűnözés az egyik jellegzetesség, de erőszakos cselekményekben és gyilkosságokban is részt vesznek fiatalok. Kik az igazi felelősei a gyermekek, el, gyermekek által elkövetett erőszakos cselekményeknek a tévéprogramok, vagy az internet hálózat szolgáltatók, vagy az iskola, a bűnözés szakértői több okot felhoznak, de a legtöbb tényező két dologhoz kapcsolódik, egyrészt a környezet befolyása és a személyiségi jegyek nagyon nehéz meghatározni, hogy melyek az okok és melyek a következmények. Ami a családi hátteret illeti, a kockázati tényezők a következők nem teljes család, pénzügyi források hiánya, a szülők gondoskodásának, szeretetének hiánya, és a fizikai büntetés szükségtelen alkalmazása. Ez a jelentés, amelyet meg fogok írni, és amelyhez már ezt a munkadokumentumot elkészítettem, a következőkön alapul. A kölcsönös összefüggéseken. Egyébként a tapasztalatok és a tudomány ezt alátámasztja. A fiatalok mű, magatartása egyrészt nehezen tudnak a jogi normákkal számot vetni, a másik pedig a materiális viszonyok és a szülői jogok és felelősségek hatékony gyakorlása. A nemzetközi gazdasági politikai intézmények, az ENSZ, az Európa Tanács, az OECD, a Világbank és az Európai Unió is kiemelte a szülők elsődleges felelősségét a gyermek fejlődésében a szülői jogok és felelősségek kérdését. Másrészt pedig a szülők bevonása a fiatalkori bűnözés elleni harcba igen fontos. Másrészt a politikai vezetők igen gyakran a materiális körülményeknek szentelnek figyelmet. Az biztos, hogy ezeknek a körülményeknek bizonyos szinten meg kell lenniük azért, hogy a szülői jogkört, felelősséget gyakorolni tudják, anélkül, hogy a nők, férfiak diszkrimináció tárgyai legyenek a munkaerőpiacon, vagy pedig bizonytalanságban éljenek. A közvélemény vitája a szülői jogokra és felelősségekre összpontosít, anélkül, hogy a szülőket vádolná, ezt kiemelem. Az egész dokumentumomban nem az volt a szándékom, hogy a szülőket vádoljam, és eh, a hiányosságokat csak a szülőknek tulajdonítsam. Nem kapcsoltam a szülőket az emelkedő fiatalkori bűnözéshez sem, hiszen ez több tényezőnek az eredménye, a magatartással is összefügg. Egyébként ezt a WHO is kiemeli, az ökológiai modellt javasolja egyéni kapcsolati szinten, csoportszinten és a szociális kapcsolatok szintjén is. A jövőbeli generációk emberi és szociális tőkéjének lényege az apa, az anya küldetésével függ össze a családon belül és a generációk közti széles értelembe vett szolidaritással. Ha a kihívásokkal fel akarjuk venni a harcot, és hogyha a szülők felelősségét emeljük ki, akkor az alapvető materiális feltételeknek kell eleget tenni, és ennek kapcsán több kérdést kell feltenni. Az egyenlőség politika terén, a nők és férfiak egyenlősége kapcsán a szakpolitika hozzájárul ehhez a harchoz, mégpedig úgy, hogy támogatja a szülők jogait és felelősségét. Van egy másik kérdés is, melyik mely politikai és materiális feltételeknek kell eleget tenni azért, hogy elkerüljük a diszkriminációt a munkaerőpiacon, a bizonytalanságot, a létbizonytalanságot, hiszen ez helyet kap a jövő generációjának fejlődésében. Kiinduló pontként két érvet hozhatunk fel, azért, hogy ugyanazt a tényt kiemeljük. Először is az érzelmi elemek, a közösség, a család az erőszak és a destabilizáció a családon belül a fő áldozatok, sértettek a szülők, és ebből a szempontból a fiatalkori bűnözés a szociális kohézió problémája. Majd itt vannak a makro ökonomiai elemek, a demográfiai deficit, ez is oka az erőszaknak. Majd a demokratikus deficit, ami elkerülhetetlen, ahhoz, hogy megértsük ezt a kérdést, a fiatalok, akik kriminális, vagyis bűncselekményekbe vesznek részt, nagy részt ezek a fiatalok elveszett egzisztenciák, és elvesztek az ország gazdasága szempontjából. A munkadokumentumnak két része van. Az első rész fő feladata, hogy beszámoljon arról, hogy a nemzetközi intézmények hogyan kezelik a fiatalkori bűnözés, az emberi szociális tőke és a szülői felelősség közti kapcsolatot az érintetlen család a legjobb módja annak, hogy a fiatalkori bűnözés ellen harcoljunk. Egyébként ezt nemzetközi intézmények tanulmányai is aláhúzzák, a család, a szülői felelősség és a fiatalkori bűnözés összefüggéséről beszélnek. 2003-ból nemzetközi jelentés készült a fiatalokról, és ez kiemeli azt, hogy milyen összefüggések vannak itt, és az ENSZ kiemeli a család rendkívüli fontosságát. A kulturális különbségek ellenére a nemzetek és a civilizációk között azt látjuk, hogy a fiatalok, hogyha megfelelő a szülői gondozás, akkor kevésbé vesznek részt bűncselekményekbe. A konfliktusok, a szülői gondoskodás hiánya, a laza kapcsolatok, az integráció hiánya sokszor okoz fiatalkori bűnözést, ez az ENSZ tanulmányában benne van, és a WHO is kiemeli, mennyire fontos a család, a szülői felelősség, kapcsolatok. Idézek ebből az anyagból a szülők kapcsolata nagyon fontos szerepet játszik az erőszakos magatartás kialakulásában a fiatalok között, és az erőszak korai időszakban és serdülőkorban oka lehet a bűnözésnek, a nem megfelelő gondoskodás, a szeretet hiánya a szülők és a gyermek, gyermekek között. Egy másik előző jelentésben a parlament az érvelését arra alapozta, hogy nincs kommunikáció, nincs példa, nincsenek szerepmodellek a családban, vagy a szülők távoléte hiánya mind összefügg, és bűnözés okozója lehet, bűncselekmények okozója. A felelősség kérdését nem úgy kell felvetni, hogy rögtön a szülőket vádoljuk, hanem itt szélesebb értelemben kell venni a biztonságot, a szociális emberi tőkét, a szülői jogok és felelősségek gyakorlásában. Köszönöm, itt meg is állnék, elnök asszony, a bevezetőmben, és a szakértőknek, a részvevőknek adnám át a szót. Köszönöm a figyelmet. Eh, Köszönöm szépen, Záborszka asszony, a bevezetőt. Szólt arról a munkadokumentumról, amelyet megkaptunk. Most pedig meghallgathatjuk azt, hogy a meghívott szakértők mit szeretnének erről elmondani még hozzátenném, hogy nagyon kevés időnk van, 15 percet tudunk adni minden szakértőnek. Először is átadnám a szót Gudrun Nordborg asszonynak, a bűncselekmények áldozatainak svédországi hatósága nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó szakértője. Szívélyesen üdvözöljük itt a szakbizottságunkban, és nagy várakozással tekintünk az ön előadása elé. Az EU szakpolitikája hogyan járul hozzá a nők és a férfiak egyenlőségéhez és a fiatalkori bűnözés leküzdéséhez. Ismét kezdem, mondja az előadó, Köszönöm, hogy szót kaptam. A nevem Gudrun Nordborg, jog tudományok professzora vagyok, és most egy svéd hatóságnál dolgozom a bűnözés elleni harc jegyében. A 70-es években kezdtem a nemek közötti kapcsolatokkal, problémákkal foglalkozni. Köszönöm Anna Záborszkának azt az elszántságát, hogy a fiatalkori bűnözés ellen harcoljon. Ez igen komplikált kérdés, és ezt minél több szinten meg kell próbálnunk elhárítani, az EU szintjén és a tagállamok szintjén is. Ami az általam ismert kutatásokat illeti, ez más javaslatokat is tartalmaz szemben a munkadokumentummal. a nemek közötti egyenlőség, a biztonságos, stabil család, az erőszak a családon belül és kívül, ezek a felvetett témáim, meg kell mondjam, hogy mind a kettő számít, és néhány példát fogok adni a reformokról és a jó, a bevált gyakorlatról, valamint az alapvető normát is tárgyalni fogom mindannyiunk számára számító normákat. Fontosabb-e a nemek közötti egyenlőség, mint a család? Én nem vagyok családellenes természetesen, de a nemek közötti egyenlőség a családon belül rendkívül fontos, főként a gyermekek számára. A biztonságuk érdekében azért, hogy tisztelet alakuljon ki részükről és irányukban. Milyen egyéb kérdéseket tettem fel. Mire összpontosítsunk? A biztonságos vagy a stabil családra? A biztonságos család fontosabb, mint a stabil család. A kutatások során egyébként dokumentálták, hogyha megvan a nemek közötti egyenlőség a családban, az együtt élők és a házaspár között, akkor ez stabil családot hoz létre. Hogyha nemek közötti egyenlőséget eh, hangsúlyozzuk, akkor kevesebb a különvállás, a vállás, és a nemek közötti egyenlőség azt jelenti, hogy nincs erőszak. Ha megnézzük a családon belüli erőszakot, itt az álláspontom más, mint a munkadokumentumé. A én összpontosítok arra is, hogy van-e erőszak a családon kívül. Meg kell néznünk azt is, hogy van erőszak a családon belül. Meggyőződésem, hogy ha erre összpontosítunk, akkor más lehetőségeket és javaslatokat is látunk. A férfiak erőszaka dominál a családon belül és kívül, gyakran a férfi erőszakosan lép fel a feleségével vagy a gyermekekkel szemben. Ennek az erőszaknak káros a hatása a gyermekekre, akik csak tanúi az erőszaknak, mert a gyermekek végül is belekapcsolódnak ebbe, érinti őket. Itt nem csak az együttlakók és a házaspárok között van ilyen esetben erőszak, hiszen a kutatások mutatják, hogy a gyermekek mindig hallják, látják ezt a fajta erőszakot. És ez igen káros, és természetesen a gyermek az első áldozata ezeknek a cselekményeknek, és ennek rendkívül káros hatása van. Ami a családon belüli erőszakot illeti, a fiúk megtanulják azt, hogy erőszakosok legyenek, mégpedig azt gondolják, hogy ez a kontroll és az erő módszere, a lányok pedig az alávetettséget tanulják meg. Ennek szociális és egészségi problémái vannak, valamint sokba kerül mindez a, az egyéneknek és a társadalmaknak. Talán jó tanács lenne az, hogyha támogatnánk ilyen esetben a vállást és a különvállást, hogyha az erőszakos férfi nem egyezik bele abba, hogy kezeljék. A másik pedig, hogy erősíteni kell az anya szerepét vállás és külövállás esetén, és a gyermekekkel is foglalkozni kell, hogyha erőszak volt a családban, és vállás, különvállás történik, akkor gazdaságilag is támogatni kell az anyát, és kezelni kell az anya és a gyermekek igen súlyos, keserű tapasztalatát. A kutatások mutatják, hogy az egyszülős családok kockázatot jelentenek a gyermek számára is. Meg kell nézni, hogy miért van ez így. Az egyedül a gyermekét nevelő anyát, vagy az erőszakos apát vádoljuk. De támogatnunk kell a család nem erőszakos részét. Vannak itt közös vonások, a reformok, a jó gyakorlat következtében. A testi fenyítés ellen kell fellépni, ezt be kell tiltani. Én ezt javaslom, ezt be kell tiltani. A mi országunk, Svédország tette ezt meg elsőként a világon 1979-ben, most már 25 ország követte ezt a példát. Ezt az ENSZ is támogatja, és serkent másokat is arra, hogy kövessék. Egyébként a kutatások is ezt támasztják alá, például Strauss kutatásai, ez a legfontosabb bűnözés megakadályozási eszköz. Fontos alternatív formákat is megvitatni. Arra vonatkozóan, hogy hogy lehet a konfliktusokat megakadályozni. Kiemelném, hogy a szülői szabadság is fontos. Ezt egyelően lehet ne elosztani az anya és az apa között. Úgy gondoljuk, hogy az anyának kötelezettségei vannak, és igen, szigorú normákat alkalmazunk vele szemben. De az apa esetében ezt önkéntesnek tekintjük, ezt a választást, úgyhogy mi azért a férfiakat jó apaként is kell, hogy tekintsünk. Meg kell néznünk a nemek közötti kérdéseket más szinten is, például a gyermekek gondozása, az iskolák, egészen az egyetemi szintig. Meg kell nézni itt a nemek közötti egyenlőség pedagógiáját. Sok területet kell megfigyelni. A fiatalok elkövethetnek bűncselekményeket, de itt a közvetítést is figyelembe kell venni, meg kell magyarázni a fiatalnak, hogy a bűncselekmények milyen hatásai voltak. Ez a közvetítés, ez már sok országban létezik, szakmabeliek foglalkoznak a fiatal elkövetőkkel, és, hogy, és azt is megvizsgálják, hogy ha valaki bűncselekmény követett el, akkor készen áll-e arra, hogy bocsánatot kérjen az áldozattól, és megfontolja azt is, hogy milyen hatása volt a bűncselekménynek. Szerintem ez is igen fontos lépés azért, hogy a további bűnözés ellen fellépjünk. Most pedig egy javaslattal szeretnék foglalkozni a Stockholmi területi rendőrség vezetője javaslatot tette, tett arra, hogy a kockázatot jelentő, veszélyt jelentő fiúkra összpontosítsanak. Ennek a neve a fiú projekt, Project Boy. Sokszor sztereotípiákat állítanak fel a fiatal fiúk esetében, de hogyha ezt a projektet folytatjuk, akkor a szülőknek is támogatást nyújtunk ezen belül. Szerintem az, hogy valaki fiú, és ennek megfelelően viselkedik, ez problémát jelenthet. De közben, hogyha a férfi jelenti a normát, akkor nem tekintjük a férfiasságot problémának. A női normák alternatívát jelentenek. A fiatalkori bűnözés azt is jelenti, hogy legtöbbször a fiatal fiúk követik el ezeket a bűncselekményeket. Hogyha harcolni akarunk az erőszakos tevékenységek a bűncselekmények ellen, bűncselekmények ellen, akkor nem a férfiasságot, vagy azt a tényt, hogy valaki férfinek születik, azt kell a középpontba helyeznünk. Az egyik professzor az északi országokban működő professzor azt mondta, hogy a női életet, a nők életét is figyelembe kell venni, ezt erősíteni kell, a női vonásokat, jellegzetességet a jogi szempontból is. Most mindegy, hogy ezt a szerepet nők vagy férfiak töltik be, ezt a jellegzetes szerepet, és Mindenképpen eh, a női normákat eh, kell megteremteni és erősíteni egyelő alapokon a férfi normákkal. Minden eh, jogban, minden törvényben benne vannak a tapasztalatok. Elsőként prioritást kell adni az életnek, majd a politikát, a történelmet és a jogot kell megfontolni, vagyis a különböző a törvények közötti különbség mindig a különböző tapasztalatokból ered. Nulla toleranciát kell bevezetni az erőszakkal szemben, és összpontosítani kell a nők tapasztalataira, és a gyermekekkel kapcsolatos női tapasztalatokra. Stort tack till... Ehm, Köszönöm szépen az előadását. Köszönjük szépen, hogy hozzájárult ezzel a vitánkhoz. Most pedig rátérünk a programon. Eliza Mana előadására, aki a kultúrpolitikai osztályvezetője a Cenzisnél Olaszországban. Tessék, sok szeretettel köszöntöm, Ön a szó. Köszönöm szépen, Mr. asszony. Nagy öröm a számomra, hogy a mai napon önökös szólhatok. a szexisztek a kutatási ágazatával foglalkozom. Ez egy olyan intézmény, amely a fiatalokkal, a nőkkel és a médiumokkal foglalkozik, csak úgy, mint a kulturális politikákkal, nagyon széles értelemben véve. Nagyon izgalmas gondolatokat hallottam az imént, arról, hogy milyen, hogy milyen hatással vannak a különböző események a fiatalokra. Ami Olaszországot illeti, úgy vélem, hogy egy nagyon sajátos időszakot élünk meg. Miről is van szó? Arról, hogy a médiumok a különböző kulturális programok a tévében, többek között, az utóbbi 30 évben hatalmas hatással vannak a tekintetben, hogy a nők képe hogyan alakul Olaszországban. A 70-es években a nők társadalmi státusza megerősödött, tekintélyes mértékben. Viszont manapság a tévé által sugalt kép, a nőkről alkotott kép a tévékben rendkívüli módon sztereotípiák szerint alakul. Olyan sztereotípia ö, képez, amely szíve Kosta által is tárgyalt témakörbe tartozik, Women and News. És ez a könyv kidomborította azt, hogy milyen úton, módon alakulnak ezek a képalkotások Olaszországban. Számos más európai országban ez nem így zajlik, mert hogy olyan szabályok vannak, etikai kódexek, amelyek meghatározzak azt, hogy milyen képet közvetíthet a televízió a nőkről. Egy olyan képet, amely megfelel a valóságnak, hűséges, és amely pontosan mutatja a nők valós hétköznapi életét, pontosan tükrézi azt, hogy a nők hogyan élnek, milyenek, és hát kibontakozó és, és ki teljesedett nőket tudnak mutatni, akik jól érzik magukat a bőrükben és a társadalomban. Sajnos manapság nem itt tartunk nálunk. Az a kép, amelyet a televízió sugal és megjelenít, sztereotípiák szerint alakul, szexuális sztereotípiák szerint. Olaszországban hogyan is fogalmazzak, arról szoktak beszélni, hogy gyakorlatilag lealacsonyítják a nőket. Mit is láttunk? Fiatal kis hölgyeket, lányokat, akik épp hogy valami kis rongyocskát viselnek magukon, és akik így jelennek meg a televízióban éjjel-nappal. És ennek megvan a hatása, megvan a hatása a férfi-nő kapcsolatokra is. Természetesen itt most nagyon leegyszerűsítem az érvelésemet, mert hogy kevés idő áll a rendelkezésemre, és nyilván el lehetne mélyebben is erről értekezni, mert hogy számos tényező határozza mindazt a témakört meg. De ugyanakkor az nyilvánvaló, hogy egy olyan fajta kommunikáció, amely tárgyként ábrázolja a nőket, mint szexuális tárgyat képviselőket, nyilvánvalóan nyilvánvalóan meghatározza és eltorzítja a férfi-nő kapcsolatot, és aláássa ezt a kapcsolatot, sőt, tulajdonképpen az emberi méltóságot is aláássa. Mindennek hatalmas hatása van a nőkre, és a férfiakra, illetve a kettő kapcsolatára, és az a hatalmi kapcsolat, persze ez idézőjelben, amely a lányok és a fiatalok között kialakul a családban, a társadalomban, mélységesen átitatott ezáltal. Mindez meghatározza tehát az ő kapcsolatukat, és ami itt a perdöntő az az, hogy a vezető osztályok, vezető rétegek hogyan látják és ábrázolják a két nem kapcsolatát. Ez egy torz kapcsolat, és ennek megvan a hatása sok szakmára is. Persze voltak előrelépések Olaszországban is, sokkal több női orvos van, mint férfi orvos, de hogyha most már azt nézzük, hogy az egyéb karrierekben milyen utat futnak be a nők, milyen felelős beosztásra jutnak el, akkor sokkal szomorúbb a helyzet. Olyan részleges ö, ugye, munkamegosztás alakul ki, amely nem felel meg a valóságnak, és ez idézi elő különböző erőszakos cselekmények. Persze, hogyha a fiatalok azt látják, hogy a nőket tárgyként, szexuális tárgyként ábrázolják, ilyen képet közvetítenek róluk, akkor ez meghatározza az ő kapcsolatok, ezeket a kapcsolatát, akár a lány barátnőihez, akár pedig a későbbiek során, akár a pubertás korában, akár pedig a, a felnőtt érett korukban is a kapcsolatrendszerükkel. Tehát egy olyan fajta kihasználtságát észleljük itt a nőknek tárgyasítását, amely nem fogadható el, és nem igazi emberi kapcsolatokat fed. Ez rendkívüli módon aggasztó a számunkra. A kutatók és a megfigyelői ezen jelenségnek nagyon-nagyon aggódnak, mert hogy egy olyan folyamatról van szó, amely most már több éves, és, és ezt észleljük gyakorlatilag a kultúra, a kollektív kultúrának minden formájában, minden szintjén. Jó magam, tagja vagyok egy olyan bizottságnak, amely a médiumokkal és a kiskorúakkal foglalkozik. A feladatunk az, hogy megvédjük a televízió negatív hatásától a kiskorúakat. Mivel szembesülünk? Óriási nehézségekkel. Annak ellenére, hogy igazi, igazi jó szándék hat minket át, mégis óriási gondjaink vannak, mert gyakorlatilag a televíziós műsoroknak a 70%-át, 70%-át szankcionálnunk kellene. Az az érzésünk, hogy mi eh, gyakorlatilag hüveik, matyik vagyunk ahhoz képest, hogy milyen dolgoknak kellene eleget tennünk. Persze vannak fontos egyéb dolgok is, az a bizonyos fehér könyv, amelyről már eh, szót ejtettem, és amely bejárta a, a különböző országokat, és nem csak Olaszországot. Máskülönben hozzá férhetetlenné vált ez a fehér könyv. És eh, hát a kutatásaink során visszamentünk a történelembe, és egészen ötig vizsgálódtunk, és hát azt látjuk azóta is, hogy folyamatosan késésben, lemaradásban van Olaszország a médiumokban egyfajta nőkultúrát kellene elterjeszteni, mert hogy a médiumoknak hatalmas hatása van a fiatal fiúkra és a fiatal eh, lányokra, a jövőbeli férfiakra, illetve nőkre. És hát ott vannak egyéb területek is, például a hirdetések, az utcai hirdetéseknek a lét, a jelenléte, a léte is. Sokat utazom Európában, sehol, de sehol nem észleltem azt, amit Olaszországban. Nevezetesen azt, hogy olyan hirdetések, hatalmas hirdetési felületek jelennek meg, amelyek szégyenletesek, amelyek áthágják a normákat, a társadalmi alapszabályokat. más országokban, ha ilyet látnának az emberek, hát egyszerűen felállna a haj a felük, fejünkön, fejükön, Olaszországban pedig ez csak úgy simán elmegy. Egyes megfigyelők és így jó magam is. Felvettük a harcot, könnyörtelenül, Szívják Kosztával együtt egy felhívást intéztünk az olasz köztársasági elnökhöz, azért, hogy lépjen fel lépjen felé és segítsen nekünk, segítsen abban, hogy olyan törvények szülessenek, amelyek kihatnak arra, hogy a televíziózás hogyan alakul, és milyen módon alakul a televíziózás és az állam kapcsolata. Azaz, arra lenne szükség, hogy olyan törvény szülessen, amely kiáll, védelmezi a nők méltóságát. Ilyenfajta rendelkezés jelenleg egyáltalán nem létezik. Mindenképpen a nőknek a méltó képét kellene óvni, védelmezni. Meg vagyok győződve arról, hogy ez egy rendkívül fontos téma Olaszország esetében. Új útra kell lépnünk, az az erőszak, amely a fiatalok körében honos, szembeütlő a különböző bűncselekmények, feljelentések, panaszok, ezek egy dolgok, de az erőszak ennél még tágabb is. Nagyon sok kis dologban is tetten érhető. Hétköznapi dolgokban. Az imént azt hallottuk a kollégánktól, hogy van a nap, az élet, a hétköznapi élet, és van a törvény. Márpedig a kettőnek szoros összefüggésben kellene lennie, a törvényeknek ki kellene hatnia a hétköznapi életre. Bátorítani kellene mindazon erőfeszítéseket, amelyek ö, fel, megmutatják, hogy miből is áll a mikroerőszak. Mert nem csak a látványos erőszakos cselekményekre kell koncentrálnunk, hanem a kicsi dolgokra is, az úgy tűnik kicsi dolgokra is. Gondolok itt a zaklatásra, akár a szóbeli zaklatásra. Olyan mondatok hangzanak el, amelyeket soha nem mondanának egy férfinak, miközben nőknek simán oda mondják ezeket. Akár egy ülésnek a során például, és hát ilyen, ilyen mondatocskákat hallhattak a nők, és soha a fiúk, fiatal gyermekek, ha himneműek, nincsenek kitéve ilyen agresszióknak. Ezek picit rejtettek is, mégpedig ennek ellenére ezeket fel kellene tárni. Nem akarok visszajönni az időmmel, csak azt szeretném még jelezni, hogy hatalmas munkát kell még elvégezni ahhoz, hogy kvalitatív elemzéseket végezzünk, pszichológiai elemzéseket, sőt, még antropológiai megközelítésekkel is éljünk azért, mert az erőszakmokot mindig ott van egy de vett kultúra, mégpedig az erőszaknak a ö, ö, kultúrája, és ez egy kifejezetten maszkulánis, ö, virilis ö, kultúra. Köszönöm szépen, remélem, hogy a lehető legszorosabban fogunk tudni ezen témákban együttműködni a jövőben is. Vám tak eh, Mrs. Köszönöm szépen. Mene asszony, köszönöm szépen ezt a hozzászólást a vitánkhoz. Most pedig Márko Perolininek adnám meg a szót, aki az Európai Ifjúsági Fórum szakreferense Belgiumban. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívta. Köszönöm Zaborszka asszonynak, hogy bemutatta ezt az anyagot. Három vagy négy pont van, amelyre szeretnék kitérni a beszédemben. Először is arról szeretnék beszélni, hogy az egyedi faktorok, az, a felelősség, a család felelőssége milyen kapcsolatban állnak egymásba, és mi a helyzet, és az ifjúsági bűnözést túlértékeli a dokumentum hogyha a nem és az ifjúsági bűnözés közötti kapcsolatot szeretnénk megtárgyalni, akkor egyes politikai részterületekre is szeretnék kitérni. Az első a dolog, amit szeretnék említeni, az az, hogy a munkaanyag nem veszi figyelembe a társadalmi faktoroknak a hatását, például a diszkrimináció, a szociális kirekesztés, és emellett nem veszi figyelembe azt sem, hogy a bűncselekmények nem előre meghatározhatók, nem kiszámíthatók, és az ifjúsági bűncselekmények vagy bűnelkövetés sem egyértelmű tényezőkre vezethetők vissza a szülő, e, felelő, szülői felelősségről és az ifjúsági bűnözésről e, vannak már bizonyos kutatások. Például az alapjogi ügynökség 2010-ben egy tan- tanulmányt készített, tehát egy nagyon friss tanulmányról van szó, és ez arról szól, arról szól, hogy a fiatalok milyen tapasztalatokkal rendelkeznek különböző tényekkel kapcsolatban. Franciaország, az Egyesült Királyság és Spanyolország vett ebben, ré- vett ebben részt. Egyértelmű a szociális kirekesztés, az erőszak közötti összefüggés azok, akik diszkrimináció áldozatának tekintik magukat, ők fizikai és érzelmi erőszak áldozatai is lettek. Vannak aztán más tanulmányok is, amelyek megkérdőjelezik a család típus és az ifjúsági bűnözés közötti kapcsolatot. Van egy érdekes tanulmány, Észak Kelet-Angliában készült ez a tanulmány 2006-ban, és ez a tanulmány azt mutatja, hogy nagyon kicsi az összefüggés a családtípus és a és a között, hogy a fiatalt bántalmazták, vagy nem bántalmazták, vagy gyakran bántalmazták. Tehát a bűnelkövetés és a kockázati tényezők között nem olyan szoros az összefüggés. Egyéni kockázati tényezőket mutat fel a tanulmány például, a szülői felelősség a családtípusban és egyéb tényezők, amelyek megmagyarázhatják az ifjúsági bűnözést. Különös tekintettel van itt egy nagyon érdekes perspektíva, amely arra koncentrál, hogy a lakókörnyéket vizsgálja meg tehát a hátrányos helyzetű lakókörnyékeken sokkal inkább előfordul az, hogy megvalósul a bűnelkövetés, míg a jobb környékeken kevésbé, akkor is, hogyha a jobb környéken élő fiatalnak a családjában sok kockázat merül fel. A munkaanyagnak figyelembe kellene venni ezt a szempontot is. A második dolog, amit szeretnék említeni, az a szülői felelősségre való koncentrálás. Ez különös tekintettel akkor merül fel, hogyha az ifjúsági autonómiát figyelembe vesszük. Egyrészt a legtöbb európai országban a gyereket a gyerekeket már 18 évkor alatt is büntetőjogi felelősség alá lehet vonni. Másrészt viszont felmerül az, a szülői felelősség. Hogyha a szülői felelősséget félretesszük, akkor azt mondjuk, hogy egyrészt a gyerekek büntető jogilag felelősök, akkor is, hogyha csak 16 vagy 17 évesek, de másik oldalon a szülőknek biztosítania kell, biztosítania kell hogy a gyerekek iskolába mennek, és ne, ne legyenek antiszociálisak. Ez a mi szempontunkból az ifjúsági autonómiával szembe menő koncepció. Emellett van egy kutatás is, Eh, amely 2000-ben eh, eh, készült, ez a Godson és Jamison kutatás, és az ifjúsági bűnelkövetőkről szól, és háromból két gyerek azt mondja, hogy a, a szülőknek be kellett volna avatkozniuk, beavatkozhattak volna a bűnelkövetés előtt, vagy annak megelőzésére. Emellett fontos arra koncentrálni, hogy a nem és az ifjúsági bűnelkövetés között mi a, az összefüggés. Erre már koncentráltak többen is, nagyon fontos ez az összefüggés. A munkaanyag a mi véleményünk szerint nagyon instrumentális a megközelítés a nők és a férfiak összehasonlításában. Ugyanis a nemek közötti egyenlőség eh, szakpolitikájának nem az a feladata, hogy eh, a gyerekekre koncentráljon, hanem a történelmi egyenlőtlenségek megszüntetésére. Emellett a szülői felelősség szempontja stigmatizálja a, stigmatizál számos családot. Vannak olyan családok, ahol nem két szülő van, és nem biztos, hogy különböző neműek a partnerek a családban például. Ez a két E, elem már akár kockázati tényezőnek tekinthető, de nincsen ok-okozati viszony a között, hogy, hogy a családban egy szülő van csak, és a gyermek pedig bűnelkövető. Másodszor nagyon fontosnak tartom, hogy hogy beszéljünk a férfiasság szerepéről és a nemi szerepek kialakulásáról, és a férfiasság szerepe az ifjúsági bűnelkövetésben. Az alapjogi ügynökségnek a kutatása, amelyet már említettem, azt mutatja, hogy szoros a kapcsolat aközött, hogy valaki fiú, és pozitívan gondolkodik az erőszak alkalmazásáról, vagy, egy, vagy részt vesz erőszakos cselekményben ezt tehát figyelembe kell vennünk. Másrészt azt sem szabad elfelejtenünk, hogy bár a férfiasságnak szerepe van e, ebben a kérdésben, nagyon sok fiatal lány is van, akik bűncselekményeket követnek el. Ez megmutatkozott más kutatásban is. Peterson 2007-es kutatásában például. Ez azt mutatja, hogy a lányok 49%-a a megkérdezés előtti 12 hónapban valamilyen erőszakos cselekményben részt vett, míg a fiatal fiúknak 61%-a. Bár a fiatal fiúknak a százalékos aránya magasabb, de mégis ez a 49 százalékos lányarány is hát elgondolkodtató, és nagy szám, nagy arány. Azt gondolom, hogy az oktatás szerepét erősíteni kell a jelentésben. A szülői felelősség kérdése nem veszi teljesen figyelembe Eh, az ifjúsági bűnelkövetés különböző tényezőit. Az egyik, eh, a, vagy meghatározó eh, pontjait, az egyik például az oktatás. Sokkal inkább oda kellene figyelni az oktatásra, mint megelőzési módszerre. Emellett itt van még a békéltetési intézkedéseknek a kérdése, ez is rendkívül fontos, és ezt már említették mások is, szakértők előttem. A legfontosabb megközelítés a békéltetési intézkedés között az, hogy mögött az, hogy a nők és a férfiak közötti teher megosztást erősítsük. A békéltetési intézkedésekben erre kellene tehát koncentrálni, és nem pedig a megelőző büntető intézkedésekre. Emellett szeretnék még említeni néhány szakpolitikai lehetséges választ. Az ifjúsági bűnelkövetésnek különböző, különböző oldalai vannak, a kérdést különböző szakpolitikákon keresztül kell megközelíteni. Az első a nők és a férfiak közötti egyenlőséget biztosító szakpolitika. Ezen a szakpolitikai területen különös tekintettel a nemi sztereotípiák elleni harcot kell erősíteni a nők és a férfiak közötti 2006-2010-es az egyenlőséget biztosító ütemterv follow-up stratégiájában is oda kell erre figyelni. A Figyelédő jelentés, amelyet az Európai Parlament múlt héten fogadott el, ez is a sztereotípiákra koncentrált, és ezeknek a leküzdésére. Egy másik politikai terület, amelyet már említettem, ez az oktatás. Ebben az összefüggésben nagyon fontos a mi szempontunkból, hogy, hogy a, az iskola elhagyók, vagy az iskolai tanulmányokat megszakítókról adatokat gyűjtsünk, és benchmarkokat gyűjtsünk. Emellett az új 2020-as stratégia is nagyon fontos koncentrálnunk kell tehát azokra, akik az iskolát idő előtt elhagyják. és ebben is a nemi perspektívát fel kell vetni, különös tekintettel arra, hogy a fiúk esetében kétszer akkora a, le, a, a, az esély arra, vagy a veszély arra, hogy idő előtt elhagyják az iskolát. Emellett az új stokholmi programban, 2010-2014-es programban olyan mechanizmusokra koncentrálunk, amely a radikalizáció, szélsőséges viselkedés és erőszak ellen hatnak. Az európai e, nyilatkozat a radikalizáció elleni stratégiáról is nagyon fontos szerepet játszik. Ezen a területen is oda kell figyelni ugye az oktatás szerepére, hiszen ez megelőző szerepet játszik. A szociális kirekesztés és a diszkrimináció elleni harc az egyik legfontosabb eh, megelőző eszköz arra, hogy elkerüljük a fiataloknak a szélsőséges eh, viselkedését. Emellett a szociális befogadási politikák és a szegénység elleni harc politikájának is megelőző szerepe van. Különös tekintettel az Európai Uniós szegénység és szociális kirekesztés elleni évben. Ez az év nagyon fontos intézkedéseket és kezdeményezéseket hozott. Ahogy már említettem, a lakókörnyezetnek nagyon fontos hatása lehet az ifjúsági bűnelkövetésre. A szociális befogadás, szociális integráció politikáinak is ennek során is nagyon fontos, hogy a földrajzi aspektusról ne feledkezzünk el, hiszen az, a hátrányos helyzetű lakókörnyezetben élő fiatalok nagyobb eséllyel követnek el bűncselekményeket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Perolini úrnak. Úgy gondolom, hogy nagyon átfogó képet kaptunk erről a e, problémáról, és a lehető legkülönbözőbb aspektusok merültek fel. Mindez nagyban hozzájárul a követ, jövőbeni munkánkhoz. Köszönöm szépen még egyszer a vendégeinknek. Meg vagyok győződve róla, hogy számos kérdés merül föl a kollégák részéről, és ennek köszönhetően tovább vizsgálhatjuk ezt a témát. Hogyha az Európai Bizottságtól van itt valaki, akkor most megadnám a szót. Úgy látom azonban, hogy nincs itt senki az Európai Bizottságtól. Legalábbis most nincs. Még. Akkor most a szakbizottság képviselői tehetnek fel kérdéseket, és akár mások is jelentkezhetnek, hogyha szeretnének, hogyha kérdéseket szeretnének feltenni a szakértőkhöz. Akkor ezzel megnyitom a vitát. Hogyha tehát kérdéseik vannak, tessék, most lehet. Először is az árnyék jelentéstevőnek teszem, mm, adom meg a szót, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Tisztés, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon sajnálom, hogy későn érkeztem, de késett a gépem. Köszönöm a munkaanyagot, és ha jól értelmezem, ez még csak a munkánk kezdete. A munkacsoportban én, voltam az, én vagyok az árnyék jelentéstevő. Egyetértek a jelentéstevővel. A családok szerepének erősítése nagyon fontos. a fiatalok bűnelkövetése elleni harcban, de egy szélesebb körű megközelítésre van szükség. A munkaanyagban különös tekintettel a pénzügyi aspektusokra koncentráltunk, a család életszínvonalára például. Ez helyes megközelítés, de ez önmagában nem elegendő. Ugyanis az ifjúsági bűnelkövetés vagy bűnözés egyéb aspektusokhoz is kapcsolódhat, és nem szabad ezeknek az aspektusoknak a körét szűkíteni, mert ez aláásná a munkaanyag fontosságát. A családokra koncentrálunk különös tekintettel, de hogyha megvizsgáljuk, hogy az, az ifjúsági bűnözés, ha megnézzük, hogy az de nem, nem helyes abból kiindulni, hogy az egyszülős családokban nagyobb az ifjúsági bűnözés. Nézzük meg inkább az erőszakos cselekményeket, ahol az apa veri az anyát, hogy akarjuk elkerülni azt, hogy ezek az erőszakos minták átkerüljenek a gyerekekre is. A Európában a házasságok 50%-át felbontják. Hogyha ez igaz, és ez a trend növekszik, hogyha ez igaz, akkor nincs, nincs megoldás a helyzetre. annak érdekében, hogy közvetítsünk, és hogy csökkentsük az erőszak szintjét a fiatalok körében, nagyon sok szakpolitikát kell elfogadnunk. Meg kell változtatnunk az erőszakhoz való hozzáállásunkat. Hogyha többé-kevésbé elfogadjuk, elfogadunk bizonyos közmondásokat, melyek szerint Például Lengyelországban van egy olyan mondás, hogy ha a férj veli a feleségét, az azt jelenti, hogy szereti. Na hát, ha az ilyen közmondásokat toleráljuk, akkor ez már önmagában erősíti az erőszakos cselekményeket és az erőszakos megközelítést végül is jogossá teszi, elterjeszti. A fiatalkori bűnözés elleni harcban az esélyegyenlőség fontos szerepet játszik. A kommunikáció, a erősítése, a megfelelő szerepek, mm, a szerep minták nagyon fontos szerepet játszanak. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a fiatal bűnelkövetők közül nagyon sokan vannak olyanok, akik úgynevezett hideg családi hangulatban nőnek fel, szeretet nélkül, akiket nem akartak, nem terveztek, akiket nem szeretnek. Az erőszak és a bűnözés ilyen környezetben természetes következmény lehet. Az esélyegyelősség szakpolitikájával biztosíthatjuk azt is, hogy a fiatalok hozzáférnek a mod, férjenek a modern fogamzásgátlási módszerekhez, és elkerüljék a nem tervezett terhességet. A nőknek hozzá kell férniük az ilyen típusú módszerekhez, és a biztonságos terhesség megszakításhoz. És hogyha ez nem így van, akkor nagyon sok gyerek, nem tervezett gyerek, nem akart gyerek születik meg, és nagyon sok mm, országban kétszínű politikát folytatnak nálunk, nagyon korlátozó jellegű a, mm, az abortusz, mm, legálisan 200-400 abortuszra szinte 100 ezer nem legális abortusz jut. Az 1996-ban, amikor liberalizálták, az, liberalizálni akarták az abortuszt, úgy döntött az Alkotmánybíróság Lengyelországban, hogy ez a liberalizáció nem felel meg az, az alkotmánynak, ami nem igaz, mert ugyanolyan alkotmányunk van, mint minden más európai országnak. De úgy döntött az Alkotmánybíróság elnöke, hogy a terhes nőket meg kell fosztani bizonyos jogaiktól. És ez nagyon vesz, pedig ez nagyon veszélyes lehet ez a hozzáállás a fiatalok számára. A terhesség ténye nem korlátozhatja senkinek az alapvető jogait. Másik kérdés az az a tény, hogy a szociális értékekről nem tanítanak, oktatnak az iskolában. Azt hiszem, hogy erre már utaltunk a munkaanyagban, de nagyobb figyelmet kellene fordítani a tanárok továbbképzésére. A tanároknak képesnek kell lenniük válaszolni, választ találni, vagy reagálni a fiatalok, a gyerekek közötti erőszakra. A, a büntetés, az ilyen, az erőszakos magatartásnak a megbüntetése, szankcionálása elkerülhetetlen. A gyerekeknek is tiszteletben kell tartaniuk mások különbözőségét, és tiszteletben kell tartaniuk a különböző hozzáállásokat. Mostanában a helyzet már megváltozott, mert a lányoknak nincs már hosszú hajuk, de mikor én voltam kislány és iskolába jártam, akkor a fiúk általában a hajunkat húzták az iskolában. És ezt teljes mértékben elfogadták, a tanárok is. A lányokat máshogy kezelik, mint a fiúkat. szexuál, dopatrując de w niej tehát teljesen más, hogy kezelik őket, és ennek szerepe lesz majd a szexuális tevékenységben is, a fiúknál erre egyáltalán nem figyelnek oda. És ez a diszkrimináció, ez a hátrányos megkülönböztetés, ez a szociális viselkedésben is megmutatkozik majd, és aztán, hogyha nem erőszakra kerül sor, nem erőszak áldozata lesz egy nő, akkor ezt egyáltalán nem jelenti be, nem tesz feljelentést, mert, mert, mert úgy érzi, hogy megalázzák, még maga az a tény is, hogy feljelentést tesz megalázónak tűnik, és ez a szociális megközelítést is mutatja. Mutatja azt, hogy milyen képünk alakult ki tehát a családok anyagi helyzete, az oktatás változtatás, megváltozása, a szociális megközelítés nagyon fontos aspektusok. Minden családon belüli forma ellen fel kell lépnünk. Az anyag hangsúlyozza, hogy ezek olyan kérdések, amelyek teljes mértékben a tagállami hatáskörbe tartoznak. Lehet, hogy ez nem helyes így. Hiszen az Európai Uniónak fontos szerepe van a szubszidiaritás elv tiszteletben tartásában, ez igaz, de egyes tagállamok tagállamokban, mert amiatt, hogy nincs valódi szétválasztás az állam és az egyház között, és valóban diszkriminálják a nőket, a jobboldali kormányok nem oldják meg ezeket a problémákat, mert egyáltalán nem is látják ezeket a problémákat. Ezt meg is tudom erősíteni a Strasburgi Emberjogi Bíróság ítéleteivel. Az Európai Unióban a szubszidiaritás fontos szerepet játszik, ez igaz, de segítséget kell nyújtani olyan tagállamoknak, amelyeknek a kormányai nem tudnak a családon belüli erőszakkal mit kezdeni, és a fiatalkori bűnözése. Köszönöm szépen, Kosta Anszon következik. Grazie, Presidente. Io mm, molto apprezzato sia... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogy üdvözöljem Szaborszkászonynak a hozzászólását, csak úgy, mint a szakértőkét, illetve az árnyék jelentés tevőjét. Hát tényleg vissza most a téma lényegére. Ugyanis olyan témáról van szó, amelyben az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe lehet, és a hatáskörével élhet is. Elmeznünk kell a kockázatoknak a összetevőit és okait. Először is két kérdést szeretnék itt most körbejárni, és amelyek szerepelnek is a jelentésben. Olyan dolgokról van szó, amely hivatkozik, hivatkoznak a nemzetközi legkészített tanulmányokra. Először is gondoljunk a tinédzserekre, a fiatalokra, magatartásukra, passzivitásukra, vagy a bűnözésre való hajlamukra. Vannak olyan környezetek, amelyek vagy védelmezőek, vagy kockázatosak. Persze ott van a családi tényező is, a társadalmi tényezők, az oktatás, nevelés, szóval mind olyan területek, amelyekre a kutatások vonatkoznak, és Amennyiben a tanulmányokat félbehagyják a fiatalok, akkor megvan a kockázata annak, hogy társadalmilag kirekesztődnek, és egyre inkább elcsúsznak az élet sorsuk során a bűnözés irányába. Úgy vélem, hogy az általános képben, amely itt most megalkotatott, kettő-három dolog hiányzik. És ott van a kollégák, az élettársak általi képzés. léteznek aszociális magatartások, és egyes gyakorlatok alakító hatással lehetnek leonulnak itt a spoltra, az önkéntességre, és így tovább. Na most úgy gondolom, hogy ezekre nagyobb hangsúlyt kellene helyeznünk a jövő évben, az önkéntesség évét fogjuk megélni. Azt hiszem, hogy ebbe be kellene emelni ezeket a tevékenységeket, csak úgy, mint egyéb tevékenységeket, amelyek lehetővé teszik a fiatalok kibontakozását, az önállóságának a megerősítését, akkor olyan fajta jelenségeknek a megtámogatását, mint például az adományozás. Ezek mind-mind olyan események, telcselekvések és tevékenységek, amelyek megvilágítják, hogy milyen irányba tudnánk előrelépni. A jelentéstevőnk kihangsúlyozta a családot. Mit ért ezen alatt? Valaki azt mondta a teremben, hogy megbélyegeznénk mindazt, ami nem a családot képezi, ahol nem két szülő van jelen például. Én azt gondolom, hogy figyelembe kell venni azt, hogy milyen környezetben élnek manapság az emberek. Hagyományos típusú családban, vagy pedig egyszülős típusú családban. A különböző szakpolitikáknak ezt jobban figyelembe kellene vennie, illetve azt a dinamikát, amely kialakulóban van, annak függvényében, hogy hol élnek a fiatalok és e tekintetben nem szabad, hogy az ideológia szerepet kapjon. Azt kell figyelembe venni, hogy mi is a valóság. Nem akarok itt most ugyan mutogatni a, az egyszülős modellű családokra, de mint ahogy kollégánk is mondotta, sajnos egyre inkább tény és valóság, hogy a családokban csak egy gyermek van, és ezt is figyelembe kell vennünk a különböző szakpolitikák alakítások, alakításánál legyenek azok nemzeti politikák vagy EU-s politikák. Olyan politikákról beszélünk, amelyek nagyon sok esetben természetesen nemzeti hatáskörbe tartoznak, de mégis a szociális téren egyfajta sukadatot tudunk mi is adni, és a hangsúlyt a valóságra kellene helyeznünk, az egyszülős család modellre, megvizsgálva azt a munka viszonyokra, munka körülményekre, munka időre, és ezeket, hogyha elemezzük, akkor azt hiszem egy sor olyan lehetőségre van tér, amelyek megsegíthetik, meg támogathatják az egyszülős családmodellt. A szakembereket pedig arra kérném, hogy még ányaltabb elemzéseket adjanak. Van a bűn a bűnözés, a szervezett bűnözés, amely keretében ott vannak a fiatal korúak, a kis korúak gyakorlatilag. Aztán ott van a zaklatás, a zaklatás, erről nem hallottuk most. Az országomban Olaszországban. Én magam is tanácsadóként dolgoztam az oktatási miniszter mellett, és arra törekedtünk, hogy a legjobb gyakorlatokat megismerjük és megismertessük. Mert hogy a zaklatás ugye nem azonos a szervezet bűnözéssel. Nagyon gyakran ez az szobája persze a bűnözésnek, de mégis a zaklatás egy más dolog, egy saját működési szabályzattal, hogy úgy mondjam. Ezt is jobban meg kellene fogalmazni, leírni, és már az, hogy teljesen igaza van, az a kép, amelyet a médiumok közvetítenek a férfiak nő kapcsolatáról, egy valóságos visszalépést képez, és ez gyakorlatilag szintén az előszobája a dominancia kultúrájának a férfiak által. Köszönöm szépen, Matyér asszony, alelnökünk. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm a szakértőknek, és köszönöm Anna asszonynak, hogy felvetette a férfiaknak a nők elleni erőszakát a sztereotípiákkal együtt, amelyek fennmaradtak. És köszönöm azt is, hogy Manasszony elmondta, hogyan is folynak a dolgok Olaszországban, és a helyzethez hogyan járul hozzá, hogyan járulnak hozzá médiumok, vagyis ahhoz, hogy a nőkről milyen kép alakul ki. Egyetértek vele, amikor a különböző olasz régiókban utazom, akkor látok valóban extrém plakátokat, hirdetéseket, hogy ez valamilyen reklám legyen, gyümölcsreklám, vagy autógumi reklám, akkor a nők ebben mindig szerepelnek és köszönöm Perolini asszonynak is, ö, úrnak, aki szólt a szülők felelősségéről, a kiskorúak esetében az oktatásról, és mindennek hatásáról a fiatalkori bűnözés szempontjából. Ahogy Koszta asszony elmondta, szerettem volna, hogyha ezt a problémát egy kicsit hatóban érinteném, Záborszka asszony munkája. Szerettem volna, hogyha ezt specifikusan kezelnék ezt a problémát, és arról, hogy milyen szerepe lehet az EU-nak a diszkrimináció ellenes politikában a nők és a férfiak egyenlőségében, egyenlőségében és a fiatalkori bűnözéseni harcban. Remélem, hogy lesz még alkalmunk arra, hogy ezt megvitassuk. De hogy összefoglaljam, egy kicsit csalódott vagyok, ha megengedik, hogy így fejezem ki magam, de gratulálok Száborszka asszonynak, az, árnyék jelentéstevőnek mindahhoz, amit ért. Köszönöm szépen, Matera asszony. úgy döntöttem, hogy saját véleményemet is elmondom. Először is a bizottságunkat felhívták arra, hogy ragadja meg ezt az alkalmat általában a szakpolitikák terén, hiszen az üzenetet közvetíteni tudjuk, és segíthetünk abban, hogy legyőzzük a kirekesztetettséget, a bűnözést, mégpedig úgy, hogy a minőséget hangsúlyozzuk, és minőségi hozzájárulással élünk. Köszönöm a szakértőknek a munkát, meggyőztek minket, és valóban nagyon értékes hozzászólásokat hallottunk, ami engem illetén nagyon sokat tanultam, és teljes mértékben fel fogom használni azokat az érveket, amelyekkel önök éltek a jövőbeli munkában, és gondolom, hogy az előadó is ezt megteszi. Miután elolvastam a munkadokumentumot, azt tapasztaltam, hogy a családra összpontosít, ami engem illet. Igen, gyakran a szociális realitásokat vizsgáljuk, a különböző csoportok szociális valóságát. Mint tudják, vannak tanulmányok, amelyek különböző megállapításokat tartalmaznak, és ebben szerepel, hogy nagyobb a kockázat annak, hogy valaki bűncselekményeket követel, hogyha a szociális kirekesztettségben él. Nehéz átgondolni, hogy tulajdonképpen milyen problémái vannak a családnak, hogy a szegénységben él, ha nincs jövő képe, nincs semmi reménye a jövőt illetően, és hogyha a szülők is ilyen körülmények között élnek, nehéz ezt megérteni, nehéz átérezni, mennyire nehezebb ilyen körülmények között a gyerekekkel elhitetni azt, hogy a jövőben reménykedni kell, hinni kell, alapvető, hogy mindenkinek lehetőségeket biztosítsuk, és ne hagyjuk, hogy az emberek úgy érezzék, hogy kirekeztik őket, vagy a társadalom peremére szorulnak. Nem, azt kell velük érezhetni, hogy a társadalom részei. Milyen támogató mechanizmusok léteznek ahhoz, hogy legyőzzük a szegénységet és a szociális kirekesztettséget. Én egy kicsit másképpen gondolkodom az érintetlen és a nem teljes családokról. Véleményem szerint nincsenek ilyen terminusok, milyen családról beszélünk, egy szülős családokról, vagy egy nemű párokról, vagy olyan családokról, ahol nő és férfi neveli a gyerekeket. Különböző családi formációk vannak, és mindez a felfogás szükséges a támogató tevékenységhez. Folytassuk a munkát, csak egy apró kérdésem van, a szakértőinkhez. Igen gyakran előfordul. Amikor látjuk, hogy növekedett kockázata van a bűnözésnek a csonka családokban, akkor meg kell nézni, hogy mi is történik a vállás előtt a gyermek, erőszakot tapasztal, más jelenségeket, és nem funkcionáló kapcsolatokat, tapasztalatokat. Ez fontos a gyermek jövője szempontjából, vagy az, hogy valaki csak egyik szülővel él a vállás után. Nagyon érdekes lenne meghallgatni, hogy önök szerint melyik tényező számít, melyik a fontosabb. Már nincs több hozzászólási kérelem a listámon. Én azt javaslom, hogy röviden adjuk vissza a szót a három meghívott szakértőnek azért, hogy reagálhassanak az elhangzott megjegyzésekre, és esetlegesen tegyenek további megjegyzéseket. Először Norborg asszonynak adom meg a szót. Köszönöm mindenkinek. Nagyon érdekes volt ez a szülésszak. Fontos hozzájárulásokat, hozzászólásokat hallottunk a kollégáimtól és másoktól. egyszerűen fogom ezt megoldani, ezt a hozzászólást. A legutolsó kérdést válaszolom meg. Mitől függ a bűnözés? Attól inkább, hogy csonka családban él a család, vagy pedig attól, hogy mi is történt azelőtt, hogy a szülők szétváltak. A választ nehéz megadni. Sok kutatást végeztek, statisztikai tényezőket ismerjük, és tudjuk, hogy a háttér milyen a csonka családokban, de amennyire én tudom, nagyon kevés kutatást végeztek úgy, hogy interjúkat folytattak volna ezekkel a családokkal, szülőkkel, és megnézték volna, hogy mi van a háttérben, hogy a statisztika nem mutatja meg, hogy egy adott helyzetnek mi a háttere, mi az oka. Folytatjuk az interjúkat, ami minket illet a fiatalokkal, és amikor evidens, hogy erőszak a mögöttes ok, és hogyha ez kockázat, akkor meg tudjuk állapítani, hogy ez igen káros volt számukra. Ha hozzá akarunk még tenni valamit a listához, akkor az az, hogy legyen több kutatás, nemekre összpontosító kutatás, és nyomonkövető tanulmányokat is kell folytatni, meg kell vizsgálni, hogy a javaslatok megvalósítása mit hozott. Ugye hiszem, Kosztászony tett fel egy kérdést. Folytathatjuk-e? Vagyis mélyebbre áshatunk-e, és részletekkel is foglalkozhatunk-e, mit értünk erőszakon és bűncselekményen, benne van ebbe minden forma. A kutatások arra hajlanak, hogyha erőszakot látnak, akkor fizikai, szexuális erőszakra gondolnak, egészen a, az ölésig, vagy gyilkosságig mennek el, de szerintem az összes típusú erőszakot meg kell vizsgálni, és szerintem itt nulla toleranciát kell bevezetni. Először a kisebb dolgokkal kezdjük, sokszor ezeket elfogadjuk, tréfaként vesszük, de ez aztán károkat okozhat, és nagy hatást fejthet ki. Az a személy, akit ez érint, például az ugratás, szivatás idézőjelben, ezt is figyelembe kell venni, és az áldozatokkal is foglalkozni kell. Vagyis, hogy ők is bűncselekményt követhetnek el, mert feldühödnek, nem kapnak támogatást, a stressz állandó, és a végén erőszakos cselekedetekkel reagálnak. Nagyon szoros a kapcsolat a a között, hogy valaki áldozat, és később maga is erőszakos cselekményt követel. Köszönöm szépen, Nordborg asszony. Most Manna asszonynak adom meg a szót. Eh, grazie, Mrs. Svensson, perché mi permette di tornare. Köszönöm szépen, Svensson asszony. Ha megengedik, hagy legyen ez alkalom, hogy visszatérek arra a dokumentumra, amelyet Zaboszka asszony fogalmazott meg, és amely nagyon izgalmas. Kinnulnék abból a kérdésből, amelyet feltett nekünk és egyetértek azokkal, akik ez iráig hozzászóltak nevezetesen, hogy el kell mélyítenünk a tanulmányainkat az erőszak és a család közötti kapcsolatról. lehetséges már az eddigi kutatások alapján azért bizonyos következtetéseket így is levonni. A családi erőszakos jeleneteknek a kockázata nagyon magas. Mind azon esetekben, amelyeket vizsgáltunk. Az összes erőszak tekintetében. És miért van ez így? Azért, mert vagy az erőszak már eleve hétköznapivá vált, vagy pedig eleve azért, mert az élet képe az érintetteknek olyan, hogy az életvitelhez hozzátartozik maga az erőszak. Persze a csonka családok adott esetben eleve olyan körülményt is teremthetnek, amelyben nincs meg a, az érzelmi jólét. De amennyire jól tudom, azok az agresszív jelenetek, amelyek kialakulnak, azok, hogyha látják a gyermekek őket, nagyon nagy mértékben meghatározza a későbbi ö, maga viseleteket. Tehát például a gyermekek a, a férfiak által elkövetett erőszakos eteket látják a nők ellen, akkor ennek hatalmas hatása lett a későbbiek során. Ami pedig a televízió által sokat képeket illeti, és nem fognak szerintem ebben megcáfolni, ö, a szakirodalom azt mutatja, hogy ezen a területen rengeteg vizsgálat végeztetett el. Először is kiemelném azt, hogy az erőszaknak a televízió általai ábrázolása és maga az agresszivitás visszanyúlik egészen 1956-ig. A London School of Economics vizsgálódott a Himmelweis csoportnak a keretében, és Television and Child című tanulmány keretében adták ezt közre. Időközben Nagy-Britániában, de az Egyesült Államokban is, és más országokban is számos kutatást végeztek Kanadában is, Ausztráliában is. Mindezen országokban nyilván valóvá vált, hogy a televíziós agresszió ábrázolás és a mag, az elkövetett későbbi agresszivitás és erőszak között szoros kapcsolat volt. Ezt kimutatták, hogy ez a kapcsolat egyértelmű. Ha önöket érdekli ez a témakör, számos szakirodalmi hivatkozást tudok megadni önöknek, óriási a bibliográfia ezen a területen. Az intézetem különben megbízást kapott arra, hogy az olasz távközlási hatóság részéről, vagy részére készítsünk egy olyan tanulmányt, amely a televíziós erőszakról szól, és arról, hogy milyen hatást fejt ez ki a fiatal korúaknak a maga viseletére. Így még az internettel is foglalkoztunk. Egy olyan jelentés és fehér könyv készült, amely ő egy számos alkalommal ki, és amely teljesen nyilvánvalóvá tette a kapcsolatot az erőszak és az erőszakos erőszak ábrázolása között. Azt hiszem, most már itt az ideje, hogy a legjobb gyakorlatokra koncentráljunk. Mit is lehet azért tenni, hogy visszavessük ezt a jelenséget? Először is hangsúlyoznám azt, hogy mennyire fontos, hogy a családok szerepére tegyük a hangsúlyt. A family mainstreamingről lehet beszélni, hogy az angolok ezt mondják. A dokumentumban erre is találunk utalást. Arról van szó, hogy az összes szakpolitikában megvizsgáljuk azt, hogy a család milyen szerepet tölt, illetve tölthet be máskülönben a jelentés tervezett utal egy olasz tapasztalatra, olasz kísérletre, a pisztolyára, pisztolyai gyakorlatra, azt hiszem ez egy jó példa lehet, nagyon örülök ennek az idézetek, maga is, magam is részt vettem bennem. Miről van szó? Arról, hogy legyünk nagyon aktívan jelen az eseményeknél. Nagyon gyakran a családok elszigetelődnek, és nem tudják saját maguk kezelni a konfliktusokat saját maguk körében generált konfliktusokat sem. Éppen ezért arra van szükség, hogy nem hatalmas centrumoknak a keretében, hanem kis-kis központok alakuljanak ki, amelyeket könnyen a családok meg tudnak közelíteni, és ahol több generáció is összejöhet egymással beszélgethetnek a saját gondjaikról, meg tudják ezeknek a keretében vizsgálni azt, hogy az egyik generáció mivel tudja segíteni a másikat. Gyakorlatilag ez a szubszidiaritásnak a területe a helyi szinten egy olyan párbeszéd alakulhat ki, amely akár szakembernek a részvetélében már segíthet. Ezek kis semmiségek, de mégis hatalmas hatásúak lehetnek, és egy új dimenziót kaphat ezáltal mindaz, ami bekövetkezik, illetve bekövetkezett. Ez lehetne egy kis tanácsom a részemről, és végül pedig hagyd térjek ki még a televízióra ismételten. A televízió, ha intelligensen használják fel, szociálisan hasznosan, akkor nagyon sokat tehet a nő és férfi egyenlőség tekintetében. Köszönöm szépen. Megadom a szót az utolsó hozzászólónknak. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szakpolitikákra szeretnék koncentrálni. E, igen, a az erőszakos cselekménynek kell tekinteni a e, gyermekek ugratását, e, zaklatását. Az EU nemek közötti egyenlőségi jogszabálya szerint is ez bűncselekménynek tekinthető. Ezt az jelenséget mindenképpen meg kell vizsgálni, és ezzel szembe kell nézni. Az Európai Unióban sajnos nincsen Európai Uniós szintű védelem a nemek, nem alapú, nemi alapú hátrányos megkülönböztetés ellen, illetve más területeken, vagy a más okokból való hátrányos megkülönböztetésben, megkülönböztetés ellen az oktatásban nincs védelem. Ilyen például a gyerekeknek a zaklatása ezek közé tartozik. Ezért olyan jogszabályokat kellene elfogadni, amelyek a nemi, illetve más területen való, vagy más okok miatti hátrányos megkülönbözetést is figyelembe veszi az oktatásban. A civil társadalmi szervezetek szempontja szerint ezen diszkrimináció ellenes intézkedésekre mindenképpen szükség van. Amit említettem már az előadásomban, az a follow-up stratégia, a nők és a férfiak közötti egyenlőségi stratégia eh, kiegészítése. Tehát említettem már a eh, maszkulinitás, a eh, nemi sztereotípiák és a fiatalkori bűnözés közötti kapcsolatot. Az én kollégáim a médiában megjelenő sztereotípiákra koncentráltak, illetve a nemek szerepére az ifjúsági bűnözésben. Azt hiszem, hogy a probléma a, a következő, amivel szembe kellene néznie az utánkövetési stratégiának. A sztereotípiák kérdése az oktatásban, ez lenne az. Az Európai Uniónak a kompetenciái az oktatás területén korlátozottak, de Az ifjúsági, vagy az iskolai tanrendben a nemek nemi sztereotípiákra való kitérés nagyon fontos lenne. Európai Uniós politikáról van itt szó. Természetesen tiszteletani a szubszidiaritás elvét és a kompetenciák megosztásának az elvét. Mégis jó lenne valamilyen mechanizmusokat találni a sztereotípiák elleni harcban, a sztereotípiák kialakulása elleni harcban az oktatásban. Emellett a családon belüli erőszak is fölmerül. Ez is nagyon fontos perspektíva, hiszem. Ez fényt vet arra, hogy a család ez nem egy szent elv, vagy egy szent szociális struktúra, hanem egy olyan struktúra, amelyben vannak áramlatok. Ebben az összefüggésben nagyon fontos összekapcsolni ezt a perspektívát a nők elleni erőszak elleni harccal. Az Európa Tanácsban egy egyezménytervezeten dolgoznak, amely a nők elleni erőszakkal foglalkozik. Ebben a keretben bizonyos mechanizmusokat el lehet fogadni, amelyeknek értelmében védik az áldozatokat, főleg a gyermekeket. Ugyanez merülhet fel az új Európai Uniós kerettel kapcsolatban, amely szintén a nők elleni erőszakkal foglalkozik. Európai szinten tehát konzultáció folyik az új európai stratégiával kapcsolatban. És azt hiszem, hogy ebben az összefüggésben, ezen új politikai összefüggésben is nagyon fontos a családon belüli erőszak a gyermekek elleni erőszak figyelembevétele. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szakértőknek, és most megadom a szót a Zaborszkának. Kérem, zárja le a vitát, tessék. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Nagyon sajnálom, hogy már csak ilyen kevés időnk van hiszen ugye sokan vannak itt az NGO-któl, a civil társadalomtól, akik szerettek volna részt venni a vitában, de sajnos már nincs időnk. De néhány megjegyzést azért tennék. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, kollégáknak, akik részt vettek a vitában. Nagyon fontos dolgokat hallottam, és ezek segítik a munkámat. Először is egy elvi kérdést szeretnék említeni. Az ifjúsági bűnözés egy nagyon széles körű probléma. Ennek nagyon sok oka lehet. És számos megoldás is felmerülhet. Ezt az egész kérdést átfogóan kell tekinteni. De hogyha minden egyes jelentésben, amelyet készítünk, ilyen széles körben közelítjük meg a problémát, akkor nem fogunk megoldásra jutni. Különböző aspektusokat fogunk felvetni, de nem fogunk tudni megoldásra jutni. 2007-ben az Európai Parlament elfogadott egy jelentést, amely a nők szerepére vonatkozott. A család, a társadalom szerepe az ifjúsági bűnözés megelőzésében. Ez azt jelenti, hogy egy területtel már foglalkoztunk. És az én saját kezdeményezésű jelentésemben megpróbáltam különös figyelmet fordítani az egyenlő az esélyegyenlőségre. Tehát, hogy a nők és a férfiak mindketten szerepet vállaljanak az, az ifjúsági bűnözés elleni harcban. Köszönöm szépen Thompson asszonynak és az elnök asszonynak, aki említette és hangsúlyozta az esélyegyenlőség politikáját. Ez a munkadokumentum külön utal arra a tényre, hogy ezek a szakpolitikák amelyeket a nemzeti szinten, illetve európai szinten vizsgálnak meg a törvényalkotók. Ezek lehetővé kell, hogy tegyék számunkra, hogy harmonizáljuk a nők és a férfiak közötti munkamegosztást a családon belül, annak érdekében, hogy az ifjúsági bűnözés ellen fellépjünk. Nagy kár, hogy a hozzászólásainkban eh, főleg más területekre koncentráltunk, nem annyira az, egyel, az esélyegyenlőségre. Természetesen mindenféle kutatási eredményt figyelembe kell vennünk. Vannak egyéni tanulmányok, amelyeket szakértők készítettek, vagy NGO-k, de hogyha megnézik a munkaanyagomat, akkor látni fogják azt is, hogy ilyen, az ilyen tanulmányokra a szubjektivitás vethet árnyat. Peroloni, Perolini úr is elmondta, hogy vannak egyéb tanulmányok is. Szeretném ezeket is megkapni, szeretném ezekbe, ezek, szeretnék ezekbe belenézni, de én hivatalos tanulmányokra akartam koncentrálni, amelyeket egyetemek vagy hivatalos európai intézmények készítettek. Ezen intézmények hivatalos anyagairól van tehát szó. E, ez nagyon fontos volt számomra. Semmiféle szubjektív tanulmányt nem idéztem, amely tanulmány, ta, tanulmányokra valamilyen ideológia rányomhatta a bélyegét. Perolini úr azt mondta, hogy konfliktus merülhet fel a szülői felelősség és a fiatal, fiatalok autonómiája között. Örülök, hogy ezt megemlítette, hiszen egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy egy szokatlan paradoxon alakult itt ki. Egyrészt mindenféle szolgáltatást privatizálunk, mindenféle vállalkozást, még a másik oldalon a magánéletet magánélet autonómiáját nem veszük figyelembe. Én szerintem mindenképpen figyelembe kell ezt venni. A magánélet önállósága, autonómiája elengedhetetlen. Az utolsó pont Amit említeni szeretnék, az az, hogy a kollégák említették, hogy mindenféle típusú család létezhet. A család azonban nem az én jelentésem tárgya. Nem arra térek ki a jelentésemben, hogy melyik családforma jobb vagy rosszabb a fiatalkori bűnözés elleni harcban. Sokkal inkább arra próbáltam koncentrálni, hogy próbáljak a gazdasági megközelítésre koncentrálni. Szerettem volna a költségeket itt figyelembe venni, azon költségeket, amelyek a problémá kezelésekor felmerülhetnek. Morálisan semleges álláspontot igyekeztem vállalni. Tehát azon tényekre kell koncentrálnunk, amelyek hozzáférhetőek számunkra. Az utolsó dolog, amit említeni szeretnék, ez szintén az ifjúsági bűncselekményekkel kapcsolatos, de itt hadd említsem még a családon belüli erőszakot is. Mindannyian tudjuk, hogy hatalmas probléma ez, és ez azt jelenti, hogy mindannyian mm, ellenezzük a családon belüli erőszakot. Tudom, hogy nagy részt ez a szerepmodellek vezethető vissza, tehát az apa által végzett szerep, betöltött szerepre. Hogyha az apa erőszakos a feleségével szemben, akkor ez mintát szolgáltat, ugye? De hát a gyermekek tiszteletben tartása is nagyon fontos, hiszen a gyerekek is egyre erőszakosabbak a szülőkkel szemben. A gyermekek tiszteletben tartása és a szülők tiszteletben tartása ugyanolyan fontos. Pénteken az Európa Tanács szavaz majd egy állásfoglalásról, amely a szexista sztereotípiákról szól, a médiában, a nők, női sztereotípiákról. Ugye tömegtájékoztatásról beszélünk. Ez az állásfoglalás elítéli azt, hogy a nőket passzív tárgyként, szexuális tárgyként tekintik. inkább az anyasági szerepet kellene előtérbe helyezni. Hogyha azt akarjuk, hogy a gyerekek tiszteletben tartsák az e, édesanyjukat, akkor nem szabadna olyan jelentést elfogadnunk, az európai intézményekben, amely az anyákat szexista sztereotípiaként mutatja be. gyakran teszünk, ez, ez egy nagy hiba lenne, és erre oda kell figyelni. Köszönöm szépen a szakértőknek, köszönöm szépen az elnökasszonynak, köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában, és számítok az együttműködésükre. Varmt tack fru Saborska och eh, tack till Köszönöm szépen, Zaborszka asszony. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ebben az érdekes vitában. És természetesen a vendégeinknek is köszönöm, hogy eljöttek és hozzászóltak ma. Most pedig visszatérünk a napirendre, és készüljünk fel a szavazásra.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 Please take your seat so we can... Kérem, üljenek le, hogy elkezdhessük a szavazást. Most a nők szociális integrációjáról fogunk beszélni, akik etnikai, kisebbségi csoporthoz tartoznak. Ez olyan jelentés, amelyel kapcsolatosan áprilisban volt egy közmeghallgatásunk, és május 3-án vitattuk meg ezt a jelentést a szakbizottságunkban. Parvanova asszony, az előadó, szeretném megadni neki a szót, hogy néhány megjegyzést tegye, még mielőtt szavazunk. Öni a szó, Parvanova asszony. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm az összes kollégának, az árnyék jelentéstevőnek, a frakcióknak azt, hogy segítettek engem abban, hogy ezt a jelentést elkészítsem. Igen, kényes témáról van szó. Tudom, hogy hosszú vita volt, nem csak a mostani mandátum során, nem csak a mi frakciónkban, hanem általában erről a kérdésről, és köszönöm minden kollégának, aki módosító indítványjal élt, 140 volt körülbelül a módosító indítványok száma. Nagyon jó légkörben működtünk együtt ebben a szakbizottságban, és megpróbáltam kombinálni az összes módosító indítványt, és hálás vagyok az árnyék jelentéstevőknek és a koordinátoroknak is, mert segítettek engem abban, hogy támogathattam a legtöbb javaslatot, a kollégák javaslatait. Köszönöm az elkötelezettségüket, az attitűdjüket, hozzáállásukat. Ez lehetővé teszi a bizottságunknak, hogy erőteljes álláspontot képviseljünk a plenárison, és hogy tovább munkálkodjunk ezen. Köszönöm még egyszer. Köszönöm, Parvanova asszony. Köszönöm ezt az alapos munkát. Most viszont akkor itt az idő, hogy szavazzunk. Hatvanas módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61 mellette tartózkodás, bocsánat, ellene senki. Tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum. Talán itt van egy szóbeli módosítás, Szuvanasz úr Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért szólok hozzá, hogy így kellene itt az adatvédelemmel kapcsolatosan a tagállami jogállami jogalkotást egészíteni egyes országokban nincs lehetőség ilyenfajta adatoknak a gyűjtésére. Éppen ezért javaslom, hogy itt utaljunk a nemzeti jogszabályokra, ami persze nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy ilyenfajta adatot gyújtsanak, amennyiben az adott országban van erre lehetőség. Ami a következtetéseket illeti, még azt is hagyd mondjam el, hogy a módosító belül angolul azt szerepel. With the rules on the protection of personal data, je vous proposerai. És elnök mondja, helyett azt javaslom, alakítsuk így. With the member states rules on the protection of personal data. Thank you. Annie. Köszönöm. Van-e kifogás a módosító indítvány ellen nincs, akkor a négyes megszavazhatunk mellette ellene tartózkodás elfogadva a négyes kompromisszumos módosítás. Most visszatérünk a 62-es módosításhoz. 62-es módosítás megkértek minket arra, hogy ellenőrizzük, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 10 mellette, 20 ellene. Elutasítva 62-est elutasítottuk. Most pedig ötös kompromisszumos javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es módosítás, nem. 6-os kompromisszum mellette van egy szóbeli módosításunk, ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum. Van egy szóbeli módosításunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcvanhatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizhetjük. Megnyitom a szavazást. Mm-hmm. Az SD frakció részéről egyel több személy szavazott, mint a megengedett rendben. Lezárom a szavazást. Nem, még egyszer. Még egyszer megnyitjuk a szavazást erről. 86-os módosítás, megnyitom a szavazást még mindig egyel többen szavaznak a szocialista frakció részéről. Akkor még egyszer szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 16 mellette, 15 ellene. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 91 92-es, szóbeli módosításunk van, 92-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 93-as, 100-as, 101-es egyformák, ezt a hármat mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Száztizenhármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük ezt meg, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es módosítás szóbeli módosításunk van második részről, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 124-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Százhuszonöt mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 131 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 132 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 136 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 135 Részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész ki, kiesik. 134-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. De ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 134-esről. Lezárom a szavazást, elutasítva. 137-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 138 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 141 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 140-es mellette Elena tartózkodás elfogadva, 139 mellette Elena tartózkodás elfogadva. 143-as. Száznegyvenhármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 146 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 144 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig 147-es következik, és 148-as egyformák, mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva,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 Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva, de ezt ellenőrizzük. 27-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 29-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 31, nem, 32-es, és 33-as egyforma, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, de ezt ellenőrizzük, 32-33-as módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva. 35 mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette, tart, ellene tartózkodás elfogadva, 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Negyvenes mellette ellene tartózkodás elfogadva 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 43-44 egyforma, de okafogyottak, nem, előbb jön a 45-ös módosítás, mellette ellene tartózkodás elfogadva, és most jön a hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 54 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 56 mellette, 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 59 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És végül Hármas módosítás mellette ellene tartozkodás elfogadva. És most a zárószavazás az egész szövegről. Megnyitom a szavazást. A szocialista frakcióból egyel többen szavaznak ismét. Most rendben van. Lezárom a szavazást. Gratulálok Lavanova asszonynak, 21 mellette senki nincs lenne és 11 tartózkodás van. Köszönjük, Parvanova asszony, gratulálunk! Vi går vidare i omröstningen. Akkor folytatjuk a szavazást, mégpedig rátérünk a tízes napi rendi pontra. Az új fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciál feltárása. Állásfog, véleménytervezetről van szó, az, a foglalkoztatási bizottságnak készítettük. Mike Május 3-án beszéltünk erről a kérdésről. A módosító javaslatokat május 11-ig vártuk. 44 módosítás van. A jelentéstevő Thompson asszony. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Kérem, vezesse be a szavazást. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan jelentésről van szó, amely, illetve egy olyan véleményről van szó, amely arról szól, hogy az új zöld gazdaságban is kell a nők számára munkahelyeket teremteni, amelyeket a jövőben teremtenek majd. Nem tudtam sajnos kompromisszumos javaslatokat kidolgozni, mert a módosító javaslatok, amelyeket benyújtottak, különböző témákra vonatkoztak ezért nincsenek kompromisszumos javaslatok. Nem azért, mert nem egyeztünk volna meg. Elnök, köszönöm szépen, Tomszen asszony. Akkor kezdjük a szavazást. A jelentéssel kapcsolatban. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es, három részben. Első rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. De ezt ellenőrizzük. A harmadik részt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Megint csak egyel többen vannak a szocialistáktól, most rendben. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-an mellette, 13-an ellene. Elfogadtuk. 14-es okafogyott. 15-ös két részben első rész mellette ellene tartózkodás. Elnézést, ez is okafogyott. 16-os következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette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 22-es négy részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as, két rész, első rész, okafogyott. Nem, mégsem. A második rész okafogyott. 23-as, a második rész okafogyott, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 23-as első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-an mellette. Huszonhatos oka fogyott. 25-ös 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. 27-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük 36-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elut- elfogadtuk. 37-es. 37-es, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-15 ellenében elutasítva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. 40-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es fogyott. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, de ellenőrizzük. Kettes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-14 ellenében. Egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os oka fogyott. Hetes mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas. Két rész. Első rész mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk ellenőrizzük. 8-as, második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Második rész, 8-as második rész. Még egyszer szavazunk, 8-as Nyolcas módosítás második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 14-15 ellenében. Egy tartózkodás. 9-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végül 10-es, mellette, ellenállt tartózkodás elfogadtuk. Most a záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulálunk Thompson asszonynak. 30 mellette, egy ellene. Gratulálunk Thompson asszonynak és köszönjük a munkáját. Eh, nästa ärende vi ska rösta i. A következő napi rendi pont az Európai Külügyi Szolgálatról szól. egy véleményről van szó. Azt gondolom, hogy Cornelissen asszony szeretne még ezzel kapcsolatban mondani valamit, mielőtt rátérünk a szavazásra. A jelentéstevőnk Parantner asszony nem tud itt lenni, úgyhogy Cornelissen asszony kapja meg a szót. Tessék, van a szó. Köszönöm szépen. Brandner asszony egy hónapja adott életet kislányának, és szeptemberben jön vissza. Úgyhogy most én helyettesítem őt. Úrika Lunacek kollégámmal. Úrika, a külügyi szolgálat irányító bizottságában tárgyal a mi nevünkben. Egy mondat bekerült ebbe a véleménybe, mely szerint az érdemek alapján kerül sor a munkatársa kiválasztására, figyelembe véve a nemi egyensúlyt. Ez nagyon fontos a Nőjogi Bizottság szempontjából. Brock jelentéstevőnek és Verhofstadt jelentéstevőknek ezzel egyértelmű üzenetet küldünk. Nagyon fontos ugyanis a nemi egyenlőség, a nemi paritás, és a gender mainstreaming szerepet kell, hogy játszan az Európai Külügyi Szolgálat kialakításában. Mert ha ezt most nem e, tudjuk elérni, akkor az elkövetkezendő években folyamatosan vissza kell térnünk erre a témára, e, hogy nem elég nő képvisel bennünket a külügyi szolgálatban, és a nemi dimenzió nem valósul meg. Azt kérem, hogy különös tekintettel a négyes és ötös módosítást szavazzák meg, amelyek a jelentés Mm, kulcsfontosságú üzenetét fogalmazzák meg, és ezzel egyértelmű üzenetet küldjünk a jelentéstevő uraknak. Köszönöm. Köszönöm szépen Cornelissen asszonynak, akkor most pedig kezdjük a szavazást. Nagyon fontos jelentésről van tehát szó. Teljesen új politikai területről van szó az Európai Unión belül, és elengedhetetlen, hogy kezdetektől fogva figyeljünk a nemi egyenlőségre, akkor rátérünk a szavazásra. A hármasról nem szavazunk, mert ez nem vonatkozik minden nyelvi változatra. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezzel rátérünk az ötösre mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es két részben. Első rész mellette. Melle, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tart, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, nem, nem, kicsit gyors voltam. Most zártuk le a szavazást. Elfogadtuk 29-en mellette. Egy tartózkodás. Gratulálunk. Gratulálhatunk mindannyiunknak, akik a nemi egyenlőségért küzdünk. Köszönöm Cornelissen asszonynak is. Då går vi till um, ehm, dagens... Most pedig rátérünk az utolsó szavazásra. A tagállamok foglalkoztatás politikáira vonatkozó iránymutatások. A háttér a következő. A májusi ülésen a szakbizottság koordinátorai úgy döntöttek, hogy módosító javaslatokat nyújtanak be a foglalkoztatás politikai iránymutatásokra, és ezt benyújtjuk a Szociális Bizottságnak. Június 3-a volt a benyújtás határideje, és 25 módosító javaslat született. Ezek a Szociális Bizottság jelentéséhez véleményt hoz létre. Mielőtt szavazunk, megnyitom a vitát, Cornelissen asszony kap szót, tessék. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Annyit szeretnék mondani, hogy sajnálatos, hogy nem volt árnyék jelentőstevői ülés erről. Amikor módosító javaslatokat készítettem, akkor alapvető döntést kellett hoznom azzal kapcsolatban, hogy külön nemi eh, foglalkoztatás politikai eh, stratégiát eh, vagy iránymutatásokat javasoljak, vagy pedig a meglévőket módosítsam, módosítását javasoljam. És végén mind a kettő megközelítést jónak találtam. Figueiredo asszony és benyújtott egy módosító javaslatot, amely külön e, nemi e, vagy gender iránymutatásra vonatkozott kompromisszumot e, készítettünk, és ez egy gender iránymutatást jelent, és a többi taggal, képviselővel együttműködve a meglévő iránymutatásokat is, iránymutatásokhoz is benyújtottunk módosító javaslatot. Azt gondolom, hogy nem lesz ellenvetés azzal kapcsolatban, hogy ezeket megszavazzuk, és a Szociális Bizottság dönthet aztán, hogy mit kérnek, mit akarnak, melyiket választják. Ezzel biztonságosabb stratégiát követünk, mert hogyha elutasítják a külön gender iránymutatást, akkor is lesznek majd módosító javaslataink a meglévő iránymutatások módosítására, úgyhogy kérem, szavazzuk meg az összeset. Köszönöm szépen Cornelissen asszonynak. Ha nincs további hozzászólás, akkor szavazhatunk. Nem, Bauer asszony, tessék. Thank you very much, I really highly... Köszönöm szépen, én is nagyra értékelem ezt a megközelítést, ezt a gondos megközelítést. Azonban vannak eh, kétségeim. Vagy a mainstreaminget kérjük, vagy a külön fejezetet, vagy a külön iránymutatást. Ez egy másik megközelítés lehetne. Még mindig meg vagyok győződve róla, hogy a mainstreaming a jobb módszer. Tack Köszönöm szépen. Van-e még egyéb hozzászólás? Hogyha nincs, akkor most szavazunk. Akkor kezdjük a szavazást. 14-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es, két részben, első rész mellette,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 ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük ötöst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hatos mellette, a hetest ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-en mellette, 12-en tartózkodtak, 2 ellene. Köszönöm szépen. Gratulálunk Cornélisen asszonynak. So, now we have to finish. Då är vi framme vid punkten 13 på... Akkor ezzel a 13-as pontra ö, térhetünk rá, ugyanis lezártuk a szavazást. Nagyon érdekes vitára került ma sor a szakértőkkel az ifjúsági bűnözésről és a, az esélyegyenlőségi perspektíváról. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki együttműködött velünk a tegnapi és a mai ülésem. Szeretnék a kollégáknak is köszönetet mondani, a titkárságon, a tolmácsoknak, akik segítették a munkánkat. Találkozunk még egyszer a nyári szünet előtt, mégpedig július közepén. Akkor lesz az utolsó ülésünk a már mindenki által nagyon várt és megérdemelt nyári szünet előtt. Köszönöm szépen a kétnapos részvételt, és júliusban találkozunk. Köszönöm.